use it, but... Sorry, please. Elnézést kérek, mondja az elnök. Kedves kollégák, elkezdhetjük az ülést? Kérem szépen foglalja mindenki helyet. Yeah, <laughs> Rendben van, kedves kollégák, elkezdhetjük? Mindenki itt van? Jó. Üdvözlök mindenkit. Akkor kezdjük el. Első pont. Pedel giorno. Napirend elfogadása. Első napirendi pontunk. Tehát ez lesz az első napirendi pontunk. Hogyha nincsenek ellenvetések, akkor elfogadottnak tekinthetjük. Akkor következik a kettes napirendi pont Esetleg vannak-e megjegyzések a novemberi ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban? Amennyiben nincsenek, akkor mehetünk tovább. Hármas pont. Közlemények. Tolmácsolás. Olasz, német, angol, francia, bolgár, román, cseh, lengyel, spanyol, görög, magyar és észt nyelveken van ahogy mindig, most is webközvetítést is végzünk, és azt is, azt is szeretném elmondani, hogy a november 12-i koordinátori döntéseket elküldtük mindenkinek másnap mailben. Ezt elfogadottnak tekintettük, mert senki sem jelezte ellenvetését ezzel kapcsolatban. Most pedig meg is adnám a szót, illetve először köszönteni szeretném az új tagunkat, Üdvözöljük. Teresa Jiménez Barbátról van szó, aki az ALDE frakcióból érkezik. Maura Barandarian nevé helyett érkezett ő, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy itt van, és mindenkinek nagyon jó, illetve hogy önnek nagyon jó munkát kívánunk. Szeretnék most néhány gondolattal visszatérni. Egy picit olyan furcsa hangulat van itt, Nos, Strasbourgban néhány kollégával volt egy érdekes találkozónk, a Masrek delegációval találkoztunk, a kulturális örökség témájában cseréltünk eszmét, Andrea Cozzolino vett még ezen részt, ez egy nagyon érdekes meghallgatás volt, amely Napra készé tette a helyzetet azzal kapcsolatban, hogy hogyan is néz ki a kulturális örökség Szíriában, ezt ugye tönkretették. Meghallgattuk Alicek Musz urat, aki a szíriai régészeti hivataltól érkezett, Strasbourgban tanult, és most Franciaországban gyakorlatilag menekült státuszban él. Néhány javaslatot fogalmazott ő meg, egy dokumentumban ezt össze is foglaltuk, ennek az a lényege, hogy van két olyan szervezet, amely a szíriai régészeket öleli fel, és ő mindenkivel kapcsolatban áll, nagyon érdekes, nagyon jó és nagyon beszédes dia filmeket láthattunk arról, hogy milyen volt a helyzet és milyen a helyzet most, legalább 12 helyszínnel kapcsolatban, amelyeket vagy teljesen tönkretettek, vagy nagy mértékben tönkretettek, és azt javasolta nekünk a MASREK bizottságon belül, és itt majd még ebben szeretnénk velük együttműködni. Tehát ő arra gondolt, hogy egy ilyen krízis egységet hozzunk létre, amelyben szíriai és európai szakértők vennének részt annak érdekében, hogy előkészítsük, tervezzük már most a helyzetet, arra vonatkozólag, hogy valamikor, ha vége lesz ennek a konfliktusnak, akkor mit lehet tenni a kulturális örökséggel. Tehát készüljünk fel már most a háború utáni időszakra, és természetesen én a Kulturális Szakbizottság nevében is elmondtam, hogy nagyon is fontos számunkra ez a téma, és készen állunk az együttműködésre, és végül pedig megpróbáltunk arra is megoldást találni, hogy hogyan tudjuk a kapcsolatot tartani. Az, hogyha együtt dolgozunk ezekkel a delegációkkal, például a Masrek vagy akár a Magreb delegációval is, hiszen később talán további kapcsolatokat építhetünk ki a balkáni térség, illetve a mediterráneum déli medencéjének országaival. Kiadtuk egyébként már a a Firencei missziónak is a jegyzőkönyvét, abban is szerepel, hogy milyen érdekes volt ez, a, ez az utazás, ez a találkozó, és az Európai Intézet, amely nagyon magas szintű tudományos munkát végez. Ők is dolgoznak egy nagyon érdekes gondolaton, arra gondolok, hogy esetleg a bizottság akár a parlament támogatásával is egy új szektort lehetne megjelentetni, egy transnacionális kormányzásra vonatkozó főiskola létrehozásáról beszélnek, tehát ez, ez egy fontos kutatási terület lehet. Ezen kívül még találkoztunk december 3-án 23 kollega részvételével, 16 teljes jogú tag és 7 tag vett ezen részt. Kérem, kicsit csendesebben. Köszönöm. Tehát 18 nemzeti parlamenti képviselő is eljött, és más nemzeti parlamentekből is képviseltették magukat Brüsszelben. 12 országból. Ez egy nagyon érdekes konferencia volt, egy nagyon érdekes találkozó, és gondolom, hogy ez hasznos is. Miért gondolom ezt? Egyrészt, mert rá tudtunk mutatni arra, hogy a mi szakbizottságunk és a parlament is hogyan gondolkodik arról, hogy hogyan kellene a nemzeti parlamentekkel kapcsolatot építeni, nemzeti parlamenti szinten és európai parlamenti szinten hogyan lehet erősíteni a kultúra, a fiatalokra vonatkozó politikák témáját, hogyan lehetnek központivá tenni mindezt. Nagyon érdekes volt azt is látni, hogy igen sok parlamenti képviselő a nemzeti parlamentekből először találkozott más kollégáival, más országokbeli kollégákkal. A Youth Forum is nagyon megköszönte nekünk azt, hogy ezt a struktúrált párbeszédet komolyan vettük, és itt Nekov úrra mutatok, illetve Zver úrra, ő is itt van. Mindazok, akik a fiatalokkal fenntartott kapcsolatokra utaltak, nagyon érdekes dolgokat mondtak el, hiszen ezek olyan témák, amelyek erős, nagyon erősen jelen vannak a mindennapokban. A luxemburgi elnökség azon kívül, hogy emlékeztetett arra, hogy a legutolsó tanácsi ülésen sikerült elfogadtatni egy bizottsági jelentést, ez nem csak a fiatalokra vonatkozik, hanem arra, hogy hogyan lehetne jobban odafigyelni a fiatalok részvételének kérdésére a közéletben ugyanis a radikalizáció is ennek a hiányát mutatja, és, az, is, és az is erre mutat, hogy nagyon kevés fiatal vesz részt a választásokon. Tehát egyre inkább növekszik a szakadék, ez egy fontos téma, erre mindenki utalt, és pont ezért kértük a bizottságtól és a tanácstól azt is, hogy konkrétabb válaszokat adjanak, és azok a programok, amelyek ezekkel a témákkal kapcsolatosak, azok kapjanak nagyobb forrásokat, finanszírozást. Aztán volt itt egy másik fontos kérdés. Az iskoláztatás és a bevándorló lakosság részében különösen magas iskola elhagyási arány csökkentésére tett erőfeszítések, Egyébként a miniszterek azt is elmondták, hogy a stabilitási paktumból megpróbálják elintézni azt, hogy ki lehessen venni ezt a részt, mert ez egy biztonsági kérdésé válik, hiszen hogyha a biztonságot kivesszük a, a stabilitási paktum részeiből, akkor alapvetően ezt a fajta oktatási támogatást is, ezzel is ugyanaz a helyzet inkluzív oktatás nagyon sok helyszínről azt láthattuk, hogy a gazdasági válság, a fiatalok munka nélkülisége és a holisztikus megközelítés hiánya az, ami problémát okoz. Tehát jó lenne valahogy visszaépíteni, például akár a sporton vagy az önkéntességen keresztül is a különböző oktatási területeket, illetve a munkavilágát, hogyan lehet ezt jobban összekapcsolni, tehát egy transzversálisabb megközelítést sürgetnek. A fiatalok azt, azzal a kéréssel ért, éltek felénk, hogy jobban figyeljünk oda a fiatalok részvételére európai szinten, a bizottsági szinten és a nemzeti politikai szinten is. Nekem ez nagyon érdekes volt, a fiatalok azt mondják, hogy szeretnék, hogyha jobban bevonnák őket a fiatalokra vonatkozó garancia program megvalósításába. De úgy tűnik, ez csak nagyon kevés országban volt így. Természetesen egyetértünk ezekkel, az aggodalmakkal. Jó lett volna, hogyha egy kicsit többet is el tudunk érni konkrétumokat, de ugyanakkor arra is emlékeztetnék, Navracsics biztos azon dolgozik, hogy legyenek olyan programok, amelyek az iskolákkal és az egyetemekkel együtt működésben feldolgozzák azt, hogy milyen kéréseket lehet megfogalmazni az Európai Parlament felé, a Kulturális Szakbizottság felé, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a menekülteket, illetve a bevándorlókat jobban bevonni az oktatási folyamatba. Ez egy valós probléma, tehát ezzel is foglalkoznunk kell, és úgy tűnik, hogy foglalkozunk is. Aztán itt van még a 2020-as stratégia, erről is szó esett, és még ezen kívül amennyiben úgy gondolják, akkor erről egy összefoglalót is kiküldhetünk mindenkinek, mert voltak olyanok, akik nem tudtak ezen részt venni. Mindenesetre az egészből talán az, az egyik legfontosabb gondolat emelkedik ki, hogy jobban együtt kell működni a nemzeti parlamentekkel. Ennyit szerettem volna tehát a közleményeim során elmondani, és még hozzáfűzöm, hogy itt van még egy látogatócsoport is, akik ott hátul ülnek, 26 szeméről van szó, fiatal politikusok, aktivisták, a bolgár szocialista pártól érkeztek, Nekov úr hívta őket meg, úgyhogy őket is köszöntjük, és köszönjük azt, hogy meglátogatják szakbizottságunkat. Most pedig nézzük a szavazást. Ez egy elég komplex szavazás lesz. Rendben van, hogyha azonnal rátérünk a szavazásra? Julie World munkájáról van szó. Ez a kultúrák közi párbeszéd, alapjogok előmozdítása az oktatáson keresztül. 21, szeptember 21-én terjesztette ezt be. Októberben voltak a módosítások beteresztésének határideje, 198 módosítás érkezett, nagyon nagy munka volt a kompromisszumok előkészítése, köszönjük mindenkinek, árnyékjelentéstevőknek és a titkárság munkáját is. Julie Wordnek adnám meg a szót. Um, thank you very much, Chair. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak és mindenkinek, aki közreműködött a titkárságnak, de a saját munkatársaimnak is a munkát, amelyet elvégeztek. A civil társadalmi szervezetek nagyon aggódtak emiatt a probléma miatt, és pozitívan szeretek volna hozzájárulni a jelentéshez, úgy, hogy a gyakorlati szakember nézőpontját adták hozzá ehhez, és nagyon jó munkát végeztünk, remélhetőleg jól fogunk szavazni. Köszönöm szépen. Igen, ez egy olyan téma, ami egyre aktuálisabb. Köszönjük szépen térjünk is rá a szavazásra. Mindenkinél itt van a szavazókártya, Jó. Akkor nézzük az egyes kompromisszumot. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 45-ös módosító következik. Mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 46-os. Mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 47 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszum mellette e, ellene tartózkodók elfogadtuk. 58-as következik. Ez a következő oldalon van, 58-as módosító tehát. Rennes Maragall féle, mellette ki van, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 60-as módosító következik mellette. Elnézést kér az elnék, elnök. Két részben szavazunk róla. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61-es. Itt van egy szobori módosító, Krasznodebszki úrtól. Chciałbym uzupełnić e, ten... Köszönöm szépen. Az early szót szeretném még ide beszór, beszúrni, ha lehet. Szide de karda? Mindenki egyetért ezzel? Jó. Akkor ebben a módosított formájában szavazunk a 61-esről mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum, ez a következő oldalon van, mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum, mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 82-es módosító következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Százas módosító mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 101-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a 102-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 115-ös módosító Nekov féle mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 116-os következik, két részben szavazunk róla. 15-öst ellenőrizzük? Jó, akkor 115-ösről szavazunk, gépi úton megnyitom a szavazást. Maybe the title didn't see. Well. I close the vote. Lezárom a szavazást. Akkor még egyszer megnyitom. Most működik? Jó. Ja. Akkor lezárjuk a szavazást. Meg kell ismételni a szavazást. Nem volt még megnyitva. Most nyitom meg a szavazatot. Szavazást. Now, okay. Everybody vote. Mindenki szavazott? Akkor most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most következik a 116-os, két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 126-os módosító következik, mellette, ellene, mellette még egyszer, ellene tartózkodók elutasítva. 15-ös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 130-as módosító, mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni kell. A 130-osról szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 142-es módosítóról szavazunk A néppárt kérte a részenkéti szavazást, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók. Én úgy láttam, hogy elfogadtuk, de azt ezért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as módos ö, kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadott. 148-as módosító mellette ellenem tartózkodok elutasítva. 149-es mellette ellene tartózkodok elutasítva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 150 Négyes módosító. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 155-ös. Itt is van egy szóból, szóbeli módosító. Maragall és Trüppel képviselőktől látták a szóbeli módosítót? Tehát a módosított formában szavazunk a 155-ről mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es módosít, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 175-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 181-es módosító. Mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 182-es következik. Mellette? Ellene tartózkodók elutasítva. 183-as. Mellette? Ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 183-asról szavazunk. 183-as. Még megy a szavazás. Mindenki szav szavazott? Ugye? 15-en szavaztak mellette, 12-en ellene, úgyhogy elfogadtuk. Jön a 25-ös kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os kompromisszum, ez a következő oldalon van már, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 194-es módosító, zsulóféle szóbeli módosító. Ez megfelel? Jó. Tehát módosított formában szavazunk erről, 194-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 197-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 198-as következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 20-as. Igen, 20-asról kell szavazni, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 27-es módosító, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 29-es módosító, két rész, részenkénti szavazás. Két részben szavazunk első rész, ezt a jelentéstevő kérte, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene tartózkodók, Szerintem elfogadtuk, de jobb lenne ezt megnézni. Megnyitom a gépi szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-as kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 36 mellette. Mellette ki van föl kell emelni a kezeket. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 36-os mellette szóbeli módosító is van itt, Maragall Trüppeltől. 37-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Öt mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk 6, mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk 7, mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk 8-as, mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk 9-es, mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk 10-es, mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk 11-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig a záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 23 at szavaztak mellette, 5 ellen szavazat volt, és nem volt tartózkodás. Gratulálunk Julie Wardnak, az összes árnyékelentéstevőnek, és köszönet a titkárságnak a segítségért. Tudom, hogy el kell menned, Julie, de megadom a szót. Um, I'm, I'm really pleased. I'm... Nagyon örülök, nagyon-nagyon örülök, hiszen kemény munkát végeztünk, és fontos munkát végeztünk. Akkor, amikor először hoztuk a szakbizottság elé a jelentés gondolatát, Hát az már nagyon régen volt, nyáron volt, és azóta nagyon sok komoly dolog történt. Ez is mutatja, ez is azt jelenti, hogy a jelentés beszereplő ajánlások, illetve a jelentés kapcsán elvégzett konzultáció még fontosabb, mint akkoriban, amikor elkezdtük a munkát. Én Felkérném a tagokat arra, hogy vigyék haza magukkal ezt az anyagot, adják át az oktatási és ifjúsági szakembereknek, azoknak, akik a helyszínen dolgoznak, mert a jelentést végre kell hajtani. Hiszen az, amit mi itt megbeszéltünk, abból erőt kell, hogy merítsenek, bizalmat kell, hogy merítsenek a szakemberek otthon, mert akkor tudni fogják, hogy az, amit itt jóváltunk, az a jó gyakorlat, alapvető értékekről van itt szó, gondoskodnunk kell arról, hogy békés, kohézív társadalomban éljünk együtt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Julie. Köszönöm ezt a Köszönöm még ezt az utolsó megnyilvánulást, megnyilvánulását, és valóban stratégiai témáról van szó. Tehát valóban ez egy stratégiai pillanat, nagyon fontos, hogy ne csak európai, nem tagállami szinten is beszéljük erről, úgyhogy igen, nagyon jó, hogy felhívod erre a figyelmet. Még egy, még egy valami? Elnézést szerettem volna kérni azért, hogy nem tudok az ülés végéig maradni. Én egyébként a szakbizottságnak nagyon aktív tagja vagyok, és az életem az oktatásban való munka, de az Északnyugati nyugati angliai választókerületben én vagyok az egyetlen, olyan ö, személy képviselő, akinek ö, ö, ott van a választókerülete, ahol a kambóját elöntötte a víz, vissza kell mennem, haza kell mennem, mindenképpen el kell mennem, és remélem, hogy megbocsátanak ezért. Grazie, Eura. Köszönjük, szolidárisak vagyunk a az árvizekkel kapcsolatban márciusban fogunk a plenárisban erről a jelentésről szavazni, és most pedig következik egy follow-up, oktatás, képzés, ö, együttműködés európai szinten. Krasznobjecki úr a jelentéstevő, de itt van, itt van. Tudjuk, hogy ez a téma stratégiai fontosságú számunkra, és azt is tudjuk, hogy mindazok fényében, ami történt, ami éppen történik, meg végig kell gondolnunk azt, hogy azok a prioritások, amelyeket az Európai Bizottság megalkotott, helyesek-e még a jelenlegi kontextusban is, vagy pedig ezeket felül kell vizsgálnunk. Tehát meg kellene próbálnunk meg átgondolni a helyzetet olyan szempontból is, hogy a fiatalok miket mondtak nekünk. Egy jelentés februárban kerül majd megvitatásra, és áprilisban fogunk erről szavazni. Tehát a mai napon az első eszmecserére kerül majd sor, és így rögtön meg is adom a szót Drajov úrnak. E, Pani Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném bemutatni azt a néhány főbb gondolatot, amely felmerült bennem a jelentés elolvasásakor, elemzésekor. Nyilván nagyon fontos kérdést kell itt megvizsgálnunk, de nem szeretnék egy olyan jelentést megalkotni, amely csak jó szándékokat vázol fel, hiszen más jelentéseinkben is van bírálat, és elmondjuk azt is, hogy mi az, ami hiányzik ott vannak például az iskolát korán elhagyók. Sajnálatosnak tartjuk azt, hogy ez létezik, és azt is sajnálatosnak tartjuk, hogy az írás tudók aránya hogy néz ki. Tehát nem csak általában véve fogalmazunk, hanem a ET 2020 stratégiai programra összpontosítunk kritikusan szeretnék megvizsgálni a programot. A mai napon korlátozott idő áll a rendelkezésünkre, ezért három fő kérdésre fogok csak összpontosítani, de hajlandó vagyok figyelembe venni az esetleges megjegyzéseiket is. A jelentés első része össz, a program szervezeti felépítésére összpontosít. Megnézi azt, hogy meg azok a problémák, amelyekről önök beszéltek. Nyilván a jelenlegi helyzet újdonsága számunkra, és ez majd változtatásokat is igényel. A parlament ezekről is beszélni szeretne. Egy új eljárást fognak megvalósítani, új munkacsoportokat fognak létrehozni, és ezzel kapcsolatban rámutatnék arra, hogy hasznos lenne az, ha a munkacsoportok összetételét megváltoztatnák, ha kibővítenék azt, mert az oktatás fontos, és van itt néhány olyan fontos kérdés, amelyre rá kell mutatnunk, például az oktatás és a csalás között, az oktatás és a család közötti szoros kapcsolatra nagyon fontos a szülők szerepe is. A szülőket eddig senki sem képviselt ezekben a munkacsoportokban. Nyilván ez egy összetettebb sajátosságú kérdés. Nagyon bíznak a mennyiségi mutatókban, holott jobban kellene a minőségre összpontosítanunk. Tudom, hogy szükség van arra, hogy időről időre értékeljünk, de azért a gyakorlatban könnyű statisztikákat felállítani, különböző változókat figyelembe venni, megnézni azt, hogy a mutatók hogyan változtak, különböző mennyiségi mutatókat vetnénk, vetünk be. Én ismerem az oktatás területét, tanár, óraadó voltam jó néhány évig, de az a helyzet, hogy a statisztika a számok nem mindig a valóságot tükrözik. Ezért kellene ezt talán átgondolnunk. Az oktatási rendszereknek egy kicsit jobban kellene a képességekre összpontosítania. Képességekre kellene az oktatási rendszerben alapozni, és a tudásra. Tudjuk, hogy van egyfajta nyomás a képességek és kompetenciák szempontjából, nem veszik viszont megfelelő módon figyelembe az alaptudást. Ezért mondom azt, hogy a program szerkezeti felépítésére összpontosítanunk kell. Erre összpontosít majd az első része a jelentésemnek. A jelentés a második része az oktatási rendszer minőségére összpontosít, és megnézzük, az oktatás minősége, valamint a munkaerőpiac közötti kapcsolatot. Hiszen nyilvánvaló, hogy azt szeretnénk, hogy a lehető legtöbben tanuljanak a felsőoktatás valamilyen formájában, vegyenek részt, de azt is tudjuk, hogy a felsőoktatást elvégzők egy jelentős aránya nem kap majd a végzettségének megfelelő munkahelyet. A bolonyai folyamattal összefüggő, összefüggő kérdésekre is összpontosítani szeretnénk, mert az értékelés, a program értékelése tekintetében úgy tűnik, hogy a politikusok, valamint a kedvezményezettek véleménye eltér egymástól. Van még valami, amit állandóan bírálnak, az oktatási folyamatok fragmentációját bírálják. Nyilván a bolonyai folyamatra oda kell figyelnünk, de van egy-két olyan pont, amelyel kapcsolatban fenntartásaink vannak. és amivel kapcsolatban akár a vészharangot is meg lehet kongatni. Ott van például a bürokrácia. Ezekre fogok odafigyelni, ezt az aspektust is meg fogom vizsgálni, és nagyon hálás lennék, ha megjegyzéseket fűznének ehhez. A jelentésem harmadik része valami olyasmire fog összpontosítani, amelyről elnök asszony tett említést. Nem egy egy-két éve létező problémáról van itt szó, gyerekek, a felnőttek oktatásáról fogok beszélni, és a migránsok oktatásáról is. Nyilván eh, ez jelenleg egy eh, nagy nyomást jelentő kihívás, a migránsok, eh, a bevándorlás napirenden van, Észak-Afrikából és a közel-keletről érkeznek személyek. De nem is csak róluk van szó, hiszen az Európai Unión belül is van egy migráció. A kutatások, felmérések azt mutatják, ha meg, hogy ha megnézzük például a migráns hátterű gyerekeket, akkor azt látjuk, hogy az oktatás esetében ők problémákkal szembesülnek, és nem csak ők, hanem a felnőttek is a migráns hátterű személyek oktatása sokkal nehezebb. Az a jelentés, amelyet mm, az imént megszavaztunk, a kultúraközi párbeszédről szólt. Ideális esetben a migránsok beilleszkedését szeretnénk elérni megfelelő lehetőségeket szeretnénk biztosítani a számukra. Van olyan is, hogy a migránsok csak rövid időre érkeznek hozzánk, lehet, hogy csak azért jönnek, hogy mm, némi pénzt keresenek nálunk, de vannak olyanok, akik hosszú időre maradnak itt, és az ő esetükben az oktatást biztosítani kell, a kulturális örökségünket, a történelmünket is át kell adnunk nekik. Az LT e 2020 keretében az országok között az együttműködést erősíteni kell. Nyilván vannak olyan országok, amelyeknek nagyobb a tapasztalata ezen a téren. Ez az a három fő rész, az a három fő terület, amelyel foglalkozni fogok, ezek a fő témáim és nagyon remélem azt, hogy önök, hölgyeim és uraim, el tudják fogadni ezt az általam javasolt struktúrát, felépítést. Ha van megjegyzésük, módosító javaslatuk, akkor azt küldjék be nekem, adják át, mert aztán azokat én gondosan meg fogom vizsgálni. Nyilván egy koherens és következetes dokumentumot szeretnék megalkotni, nem is tudunk itt mindent megbeszélni, és a jelentés sem tud mindenre kitérni. Viszont egy olyan dokumentumot kell megalkotnunk, amely hangot ad kívánságainknak, és mely a realitásra összpontosít. Ezt szeretném, egy realista jelentést. Jó, Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, hogy hatékony, legyünk, és javaslatokat fogalmazzunk meg, illetve, hogy a prioritásokat vizsgáljuk felül, próbáljuk meg ezeket integráltan kezelni. Ez a célja a munkánknak, köszönöm szépen a szárnyékjelentéstevőknek és a bizottságnak is a munkáját. Ami pedig a minőségi indikátorokra vonatkozó részt illeti, ezt tényleg nagyon fontosnak gondolom. 30 percünk van kérdés-válaszokra, Úgyhogy akkor az lenne a legjobb, hogyha először megadnám a szót az árnyékjelentéstevőknek, és aztán mindazoknak, akik még hozzá kiállnak szólni, és azután majd megadjuk a szót a koordinátoroknak, mondjuk két-három percben, bár nincs itt sok koordinátor, és a többiek pedig egy-két percben. Akkor árnyékjelentéstevők, aztán koordinátorok, Sajdrova asszony. Négyen kérték eddig a szót, öten. Rendben, kezdjük akkor. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Jinak se chci předem omluvit, že budu... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék elnézést kérni, mert el kell majd mennem. Az EMP szakbizottságban egy vélemények, én vagyok az előadója, de amikor ott végeztem, majd visszajövök. Erről a jelentés tervezetről szeretnék beszélni, amit Krasnodevski úr bevezetett. Azt hiszem, hogy elviekben egyet tudok érteni a struktúrával. Nagyon fontos, hogy kvantitatív és kvalitatív célkitűzéseket is megjelöljünk. A kvalitatív jelzőszámok bizonyos területeken prioritást élveznek, főként ott, ahol az oktatási és képzési programok célja hogy a minőséget javítsa az oktatásban. A bizottság tájékoztatójában valószínűleg azt fogjuk majd hallani, hogy a minőség javult, nyilván területfüggő, de valószínűleg ezt halljuk majd. Én az óvodai oktatásról szeretnék beszélni. Az óvodai oktatásnak ugyanis nagyon komoly hatása van kvantitatív és kvalitatív vizsgálatra is szükség van, tehát amikor a minőség javulásáról beszélünk, az főleg itt az óvodában fontos. Szerintem az óvodai korszakban a legfontosabb az, hogy megfelelő minőségű legyen az oktatás. Ez nagyon nehéz értékelni. Tehát az eredményeket kell egyrészt javítani, másrészt meg elemeznünk kell, hogy hogyan lehet vajon a minőséget növelni. Az oktatás rendkívül aktuális téma. Nagyon jónak tartom ezt a jelentést, és hát ezeket a dolgokat, amit említettem, ki kéne még domborítani. Még egy dolog. Oktatás, mint a szociális és személyes készségek egyik módja. Az az, arra, abban kell segítenünk az embereket, hogy mikor az iskolából kijönnek, akkor ilyen szempontból is legyenek új készségeik. Sokan beszélnek az etikus oktatásról is, szerintem ez is megfontolandó, ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Köszönöm, köszönöm, hogy betartotta a hozzászólás időt. Maragall kolléga következő. Nem kért szót? Köszönöm. Igen, köszönöm elnök asszony. Szerintem az lenne a legjobb, ha folytatnánk a munkát a jelentéstervezeten. Ezt nagy figyelemmel kell olvasni. Azt gondolom, hogy még az eszmecserére lesz alkalom a jelentéstevővel. Egyetlen dologról szeretnék most beszélni. Európában az oktatási rendszerek a általános és középfokú oktatásban messze vannak attól, hogy európainak, európainak lehessen, lehessen őket nevezni. Tehát alapvetően tagállami rendszerekről van szó, sokszor akreditált rendszerek ezek, de már sokszor nem tudom, hogy arról van itt szó, hogy mindenki különleges akar lenni, vagy direkt nem akar európai lenni, de nem tudom, hogy van-e értelme annak, hogy ezeket az oktatási rendszereket valamilyen módon összekapcsoljuk. Én nem szeretném, hogy az Európai Unió az oktatási feladatokat magára vállalná, ez, lenne, ez is európai kompetencia lenne, ez abszurd lenne, de mindenképpen lehetnek itt azért elvárásaink, és azt gondolom, hogy ez a minőségi területre vonatkozó elképzelés nem rossz, annak viszont, viszont semmi értelme, hogy túlságosan gyorsan bekövetkezzen ez a változás a különböző tagállamokban. A felsőoktatásban megvan a bolonyai folyamat is, megvan az Erasmus is, ez ugyanannak az éremnek a két pozitív oldala. Az általános iskolai oktatásban és a középfok oktatásban egyik sincs meg, se Bologna, se Erasmus. Szerintem olyan mechanizmusokat kell felállítani, amelyek a folytonos benchmarkingot megoldanák, amely az akkreditációt eh, meg eh, segíteni, amely a képzésben, a tanárképzésben segíteni, amely lehetővé tenni, hogy összehasonlítsuk a rendszereket, Európának csak akkor van értelme, hogyha pozitív és konstruktív irányban változtatjuk meg a konkrét helyzetet a tagállamokban. Azt hiszem, hogy ez lenne a lényege ennek a jelentésnek. Köszönöm. Grazie, interessante. Köszönöm, nagyon érdekes volt, egyet is értek ezzel. Libácska képviselő. Köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem lenne, és egy javaslatom is, hogyha megengedi. Krasnobiecki úr, itt nem csak a kvalitatív indikátorokra, hanem a formális indikátorokra is gondolok. Semmi probléma nincsen a minőséggel, mert néha egész egyszerűen nincsenek formális öm, indikátorok sem, és nem látjuk azt, hogy mi történik. a munkácsoportokban, ott vannak a különböző szervezetek képviselői, ott vannak a tanárok, a diákok, illetve a szülők szervezetei. A bolonya folyamattal kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, hogy ezt nem szabad összekeverni a felmérésekkel. Nagyon sok mindent kell tennünk annak érdekében, hogy a bolonyai folyamatot hozzá tudjuk igazítani az európai felsőoktatási térség megalkotásához. Hogyha ez egy napon valóságá válik, akkor azt nagyon nagy sikerként fogjuk tudni elkönyvelni. Úgy tűnik, mintha nem beszélnénk eleget arról, hogy paradigmaváltásra van szükség a kurikulumok, a programok, tantervek kapcsán. Ugye itt ezeknek az embereknek munkát kell majd találniuk. Ez nem azt jelenti, hogy más paradigmától el kellene távolodnunk, de mégiscsak nagyobb kreativitásra van szükség az oktatás területén, mert nagyon fontosak azok a kulturális kódok, illetve tudásszint, amiről beszélünk, de ugyanakkor nagyon fontos a közoktatásban, illetve a szakképzésben az, hogy felelőssé tegyük a intézeteket a működésük során, hiszen fel kell a fiatalokat készíteni arra, hogy a munkaerőpiacon megállják a helyüket. Ugyanakkor nem az oktatási intézmények feladata az, hogy munkahelyeket teremtsenek. Nem tudunk mindenki számára receptet adni, a sikerhez, de ugyanakkor fontos, hogy olyan képzést kapjanak a fiatalokkal, amelyen megállják a helyüket. Köszönöm szépen. Köszönöm. És most Csuntis képviselő. κυρία Πρόεδρε. Είμαι νέο μέλος. Köszönöm szépen. Én új tagja vagyok a szakbizottságnak, Elnézést kérek, mert lehet, hogy valami olyasmit kérdeznek, amiről már beszéltek korábban. Szeretnék aktív tagja lenni ennek a bizottságnak. Meghallgattam azt, amit a jelentéstevő elmondott, beszélt arról, hogy melyek azok a fontos pontok, amelyeket mindenképpen szerepeltetni szeretne ebben az anyagban. És hogy jó lenne, hogy tanácsi határozat is lenne ezzel kapcsolatban. Majd elmondom a véleményemet, és néhány kérdést is felteszek. Az első kérdésem a következő. Mit szeretnénk megvizsgálni? Az oktatás helyzetét? És ennek az európai szintű koordinációját? Ha igen, akkor néhány prioritást meg kellene neveznünk a prioritásokat a jelenlegi helyzet fényében határozták meg? Vagy olyan prioritásokról beszéltek, amelyek a Lisszaboni stratégia prioritásai? Kedves kollégák, önök is tudják, hogy a Lisszaboni stratégiát 2000-ben javasolták, de az kudarcot vallott. Korábbi mandátum képviselőjeként is el kell mondanom, hogy értékelést nem végeztünk. Milyen lenne a teljes foglalkoztatás? Így szeretünk volna azt, hogy 2015-re mi legyünk a legversenyképesebb gazdaság. Hát ezt ez a jelentés nem fogja megoldani. Emellett ott van a 2010-es, eh, bocsánat, a 2020-as stratégia. Mindez a pénzügyi válság közepette zajlott. Ez a pénzügyi válság negatívan befolyásolta az oktatási helyzetet legalábbis néhány országban. Kérdezném, hogy a jelentés ezekre kitér, ezeket figyelembe veszi? Harmadsorban. A válság drámai következményekkel járt néhány országra nézve, legalábbis Görögországban ez volt a helyzet. Azért mondom ezt, mert megemlítették a minőséget. A, az oktatásban megszorítások voltak. Az egyetemek így nem tudtak megfelelő módon működni, és a középiskolák sem. A kollégám azt mondta, hogy az oktatásban dolgozik most is, úgyhogy megérti, hogy miről szeretnék beszélni a tanárok átlag életkora növekszik. Új fiatal tanárok nincsenek, nem nevezünk ki új tanárokat a pénzügyi megszólítások miatt. Beszéltem erről kollégákkal, és tudjuk, hogy ez gond. Ezt figyelembe veszi majd a jelentés? A minőségi oktatás kapcsán? Emellett a képzést végző személyzet, finanszírozás, stb. stb. nem fogok ebben most belemenni. Nem tudom, hogy mi fog történni, de nagyon komoly probléma ez. A jelentéstevő ígéretet tett arra, hogy a jelentés megpróbálja majd a jelenlegi helyzetet figyelembe venni. Ezt fogja tükrözni. Az utolsó megjegyzésem kicsit ironikus felhanggal, megtett megjegyzés. 2009-ben beszéltünk az európai országokban az oktatás koordinációjáról. De önök is tudják, kedves kollégák, hogy az eredmény az, hogy a déli országokban a jó diplomával rendelkező professzorok észak felé vándorolnak. Ez megfelelő koordináció? Nem hiszem, nem ezt szeretük volna. Az emberek délről északra vándorolnak a skandináv országokba a pénz miatt. Ez a valóság. A jelentés ambiciózus. Elnézést kérek, ami olyasmiről beszélek, amiről már korábban itt beszéltek, Mindenesetre el fogjuk olvasni a jelentést, én is megteszem a megjegyzéseimet a kollégáimmal együtt, és akkor konkrétabb is leszek. Köszönöm. Contributo importante. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Örülök annak, hogy ilyen sokféle megközelítést alkalmazunk, pontosan erre van szükség a vélemények sokaságára. A legfontosabb az lenne, hogy a beruházásokat, fontosságát hangsúlyozik, gondolom már er, ezzel egyetért a jelentéstevő is. Nem pénzről beszélek, Morgánó képviselő következik. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Én is szeretnék reagálni arra, amit bevezetőjében elmondott a jelentéstevő. Nos, engedjék meg, hogy bizonyos dolgokat kihangsúlyozok, próbálom elkerülni, hogy mindent elismételjek, amit a kollégák már elmondtak. Nézzük, hogy mire kéne koncentrálnunk. Azt hiszem, hogy a mi feladatunk, is, mi feladatunk az is, hogy a prioritásokat megjelöljük. Nyilván ő, nem önmagáért való cél egy jelentés megírása. Nos, azt gondolom, hogy az lenne az egyik feladatunk, hogy egy kicsit pontosabban definiáljuk, hogy pontosan mit akarunk elérni, és ezt mondom reagálván arra is, amit a jelentéstevő elmondott. Tehát a mennyiség és a jelzőszámok valami mennyire állnak egymással összeférhetetlen ellentétben. Nos, azt gondolom, hogy az megoldott kérdéseket is ilyen szempontból meg kell vizsgálni. Ami a, jel- a jelentés tervezetet illeti, igen, már a kollégák is hangsúlyozták, hogy az Európai Uniónak rendkívül limitáltak a kompetenciája ebben a, ezen a területen, de mi legalább azt megpróbálhatjuk elérni, hogy a felsőoktatásban közeledjenek a rendszerek. A kollégák bele beszéltek Bolonyáról és Diszamonról, Így is ezt mondanám. Én azt szeretném, hogy a szövegben az alapképzés fontosságát emeljük ki, illetve nagyon fontos az is, hogy állampolgár ismerete is legyenek a polgároknak, illetve ismerjék, az, az európai ismereteket is szerezzenek. Nem megethetjük meg magunknak, hogy akaratlanul és elérjük azt a hatást, hogy csupán a piacon keresztül, vagy a munkaerőpiacon keresztül érveljünk, de jelenleg nem nagyon van munka. Most, nos, vannak olyan tanulmányok, amelyek azt az eredményt hozták ki, hogy előbb-utóbb két-három ezer újféle foglalkozásra lesz szükség, amiről még nem is sejtjük, hogy ezekre szükség lesz. Tehát mondom, erre én, ezt én kiemelném, Eldi bácska hogy is mondta ezt, Hát jelezzük azt, hogy már most is megjelentek bizonyos változások, és a jövőben ezek még hangsúlyosabbak lesznek. Nincs értelme annak, hogy egy olyan képzést indítsunk el, amely, hogyha kiképeztük az illető szemét, már haszontalan lesz, mint foglalkozás. Sodorov asszony ugyan elment, de neki üzenném, azzal kapcsolatban, amit mondott az óvodai oktatásról, szerintem ez releváns. Releváns, úgyhogy igazat adok neki. Minden, ami az oktatás képzés területén történik, az egy igazi beruházás, nem költség, mint olyan. Ezt folyamatosan ismételnünk kell. Köszönöm. Most a bizottság következik, azt hiszem itt van a bizottság egy képviselője. Megköszönöm egyébként, hogy eljött ide. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönjük szépen ezt az érdekes eszmecserét. Be kell vallanom, hogy rendkívül gyümölcsöző beszélgetést folytatunk az ülés előtt. Az jelentéstevővel megpróbáltuk megbeszélni a jelentéssel kapcsolatos háttérben húzódó dolgokat. Mai napon a feladatom az, hogy rámutassak arra, hogy mennyire szép ez a keret. Ez a keret, amely prioritás a prioritásokat határozza meg, elmondja, hogy minden szinten az óvodától kezdve az idős oktatásig mindenfajta oktatásban melyek legyenek a prioritások, a nem formális, informális, formális oktatás prioritásai ezek. Megnézzük, hogy a tagállamokkal és a parlamenttel hogyan tudunk együttműködni, hogy ezeket a prioritásokat előre vigyük hallottam néhány megjegyzést, jó lenne azt mondani, hogy az általunk meghatározott keret sikerül majd, sikeresen megoldja majd a különböző problémákat, melyekről beszéltek. Néhányan azt mondták, hogy kérdés, hogy hogyan néz ki az egyensúly a végzettség, valamint a foglalkoztatás között. Emellett cél oktatni az állampolgárokat, illetve azt is figyelembe kell venni, hogy az oktatás befogadó, az, a befogadást erősíti. A prioritások azonban mind ugyanazon, ugyanakkor a súlyúak. Ezt meg kell jegyeznem. A közlemény úgy fogalmaz, hogy megpróbál figyelembe venni az összes prioritást, amelyet a tíz prioritást évező területre vonatkozóan a bizottság meghatározott magának. És figyelembe veszük azt is, amit idén márciusban az oktatási miniszterek a Charlie Hebdo és a kopenhágai támadások után elmondtak, aláírtak a közös oktatásról és az oktatás szerepéről. Ezt teljes mértékben figyelembe veszi a közös jelentés is, amelyet a dokumentumban papíra vetve láttak. A beruházások tekintetében azt mondom, hogy a beruházási tervet kell teljes mértékben kihasználni, az Európai Beruházási Bankkal próbáljuk meg kiaknázni a potenciált, hiszen tudjuk, hogy a tagállamok oktatási költségvetése hogy néz ki. Ami az óvodát, stb. illeti, egyetértünk azzal, hogy mennyire fontos ez is. Nagyon fontos már a korai gyerekkori gondozást is jó minőségben biztosítani Végül, amit a mutatókról és a benchmarkokról elmondtak, jelezném, hogy a tagállamokkal a jelenlegi mutatókról tárgyalunk, de úgy tűnik, hogy nem igazán akarják megváltoztatni a benchmarkot. Ezek mennyiségiek, és tudjuk, hogy nem adnak teljes képet, viszont nem volt nagy hajlandóság arra, hogy ezt módosítsuk de mi azért az oktatási rendszerek minőségi aspektusaira is ugyanakkor oda, megpróbálunk odafigyelni. Az oktatás és képzési figyelvel kapcsolatban a bizottság a közelmúltban ismertette terveit, és abban a mennyiségi és minőségi aspektusokra is odafigyelünk. Remélhetőleg nem szóltam fel túl hosszan. Köszönöm szépen Sofia Eriksonnak a felszólalását, ez egy nagyon hasznos felszólalás volt a vitánk szempontjából. Van itt egy olyan téma, amelyet még hozzáfűznék, két aspektusról van konkrétan szó. Az egyik az az, hogy a szociális helyzet egyre inkább széthúzó Európában, ezt bizony láthatjuk, és nem szabad elfeledkeznünk erről. Persze ott van a válság is, stb., de azért az iskola már nem értékelhető egyfajta szociális liftként. Éppen ezért nagyon fontos, hogy még inkább odafigyeljünk a jövő generációkra, és itt európai megoldásokra van szükség. Mert úgy gondoljuk, hogy akár a mobilitási programokhoz való hozzáférés is egyre nehezebbé válik, ezt egyébként a Youth Forum is elmondta néhány nappal ezelőtt, ezért nagyon fontos nem csak a formális, nem formális oktatás, hanem az alapjogok európai polgárságra való nevelés kérdései is. Aztán harmadsorban pedig fontos, hogy a tagállamok is hozzáigazítsák ehhez a rendszerhez az oktatási rendszerüket, tehát hogy valamit tegyenek befektetési szinten és a benchmarkok szintjén is. Itt fontosnak gondolom azt is, miután itt az Európai Bizottsággal cserélünk éppen eszmét, hogy a, azt is lássuk, hogy az Európai Szociális Alap, de az EFSI is az oktatásba való beruházások kérdésében fontos szerephez juthat. Köszönöm mindenkinek a felszólalását, és esetleg Krasznobieski úr le akarja zárni. Köszönöm szépen. Csak néhány gondolat. Köszönöm a megjegyzéseket, és nagyon örülök annak, hogy még tovább fogunk tudni vitázni, hiszen a mai vita is nagyon érdekes volt, és jó volt az is, amit hallhattunk a bizottságtól. Ez egy tényleg nagyon jó program, ez egy vonzó, jó program, főként, hogy lehetőség nyílik az együttműködésre, és a különböző nemzeti megáll hozzáállásokat is tiszteletben tudjuk tartani, de ugyanakkor a oktatási rendszereknek ugyanaz az alapja. Szeretnénk, hogyha az, a fiatalok megkapnák azt a oktatást, amire szükségük van ahhoz, hogy aztán munkát találjanak. Pragmatikusnak kell lennünk, de nem hiszem, hogy arra kellene tanítanunk, vagy arra kellene oktatnunk, hogy aztán elmeneküljenek, és máshová menjenek dolgozni a fiatalok. Főként kutatókra gondolok. Akik egyetemre mennek, azoktól azt szeretnénk, hogyha aztán bölcs és felelősségteljes állampolgárokká válnának, nem konformistává szeretnénk őket nevelni. Azt szeretnénk, hogyha minél sokszínűbb lenne a fiatalság, és természetesen azt szeretnénk, hogyha mindenki be tudná fejezni az oktatást, mert sok fiatal elhagyja az iskolát, mielőtt befejezné. Oda kell figyelnünk a fiatalok identitására is. Van itt egy európai humanista örökség, ezt is fontos ismerni. Attól függetlenül, hogy milyen munkát fog végezni az adott ember. Ez független attól, hogy mondjuk valaki politológiát tanul, és aztán Londonban egy bárban lesz mondjuk felszolgáló. Lehet, hogy akkor inkább vendéglátóipari iskolába kellett volna menjen. Nos, hát maga az oktatás már önmagában is egy fontos érték, és természetesen nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy vannak kihívások is. A tanári kar, a tanárok száma, csökkenőben van, és persze ennek is köze van a minőséghez. Mert fontos az, hogy azok, akik tanítanak, azok tényleg minőségi munkát végezzenek. Pragmatikusnak kell lennünk. Így tudunk a jelenlegi gazdasági válságra is megfelelő megoldásokat találni majd. Köszönöm szépen, és természetesen erről még sokat fogunk beszélni. Most pedig visszaadom a szót a tárnyék jelentéstevőknek, és biztos vagyok abban is, hogy nagyon jó munka születik majd. Egy új stratégia fog megszületni, ami realista, de ugyanakkor bizonyos kritériumok alapján kell újra gondolni ezt a stratégiát. A következő információkat tudom most elmondani. A jelentéstevő februárban fogja majd bemutatni a jelentését, február 17-én, 18-án, és április 19-én fogunk róla szavazni. Most pedig egy találkozóra kerül sor. Önök is tudják, hogy mennyire érdekes az, hogy a milyen monitorozást végeztek az oktatás képzés területén, olyan kérdésekben is, amelyek még korábban, amelyekről korábban nem született semmilyen felmérés. Bennünket a az illetékes főigazgatóságnak a végkövetkeztetései érdekelnek, az egyik a transnacionális különböző témákra lebontott rendszerekről képzített elméletek, illetve a tagállami rendszerek bemutatása. Nagyon sok adat is szerepel itt, tehát ezek is nagyon érdekesek lehetnek a mi szakbizottságunk munka munkája szempontjából Léne Meyer, aki az Education and Culture szakbizottságtól, illetve egy főigazgatóságtól jött. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy itt lehetünk. Elmondom, hogy a jelentés miről szól, Maja kolléganőm pedig az európai jellemzésről fog néhány szót szólni, én pedig néhány példát is felhozok a tagállamokból itt ö, fenn lehetőségem van arra is, hogy lássam ezt a szlájdot. Egyébként ez a slide az, amelyen a kapcsolat, tehát megtalálják a linkeket. Itt nem az európai oktatások bevonásáról van szó, hanem a probléma elemzéséről. A jellegi kvantitatív adatok alapján beazonosítjuk a problémákat. Másrészt pedig megnézzük azt, hogy a jelenlegi szakpolitikai fejlemények a tagállamokban hogyan néznek ki, azért, hogy a kvantitatív és kvalitatív komponensek alapján megalapítsuk, hogy melyek a legnagyobb kihívások, amelyeken dolgozni kell. Az megvizsgáljuk a problémákat, de megnézzük azt is, hogy Európában hol látunk bevált gyakorlatokat, hiszen azért jó példa is elég van. Előgasszony is elmondta, hogy a jelentés egyrészt az európai kihívásokat horizontálisan vizsgálja, másrészt pedig van itt 28 ország jelentés, mindegyik 7-8 oldalas, ez a legnagyobb problémákat vázolja az adott tagállamok esetében, és vázolja azt is, hogy melyek az aktuál politikai jelenségek az adott tagállamban. ahhoz, hogy a politikánkban bizonyítékokra tudjunk alapozni. Megnézzük azt, hogy az iskolapolitika, a főiskolapolitika, stb. milyen bizonyítékokkal dolgozik, rendelkezik, és megnézzük azt is, hogy bevált gyakorlatokat hogyan lehetne a tagállamok között szorgalmazni. Mert ez a fontos, a reformokat úgy lehet előrevinni, ha megnézzük azt, hogy más országokban mi hogyan zajlik. Ennyit röviden bevezetésképpen a fontos európai témákról pedig a kolléganőm fog említést tenni. Köszönöm szépen. Igen, működik. Léna Mayer vagyok és ha érdekli önöket az, amit közé tettünk, akkor magát a figyelőt, az anyagot, illetve a szorolapokat is itt találják a terembejáratánál, és az országokról szóló adatlapok is ott találhatóak. A figyelő három részből áll. Az első rész vázolja, hogy melyek azok a kívások, amelyekkel az oktatásképzés területén szembesülünk. A másik rész megvizsgálja a mennyiségű problémákat, megnézzük azt, hogy a benchmarkok mit mutatnak. A harmadik rész pedig azt vizsgálja, hogy mit tehetnénk, milyen szakpolitikai lépésekkel, stb. stb. Az egyik eh, kulcs szó, mert az első részben használunk, egy olyan kifejezés, melyet eh, jól ismernek eh, irodalmi kontextusban. Az oktatási szegénység, educational poverty kifejezése Mire gondolunk itt? A képernyőn is láthatják magát a kiadványt. Ez a kiadvány a kutatási programban született, a hetedik kutatási programban, és ez mutatja meg azt, hogy milyen könyvek jelentek meg ezzel az anyaggal kapcsolatban, milyen kiadványok. Az alap készségek hiányáról van itt szó. Ha megnézzük a PISA eredményeit, a PISA felmérést, mert az OECD keretében is elvégeznek, akkor láthatjuk az adatokat. A diákok többsége 15 éves korában nem rendelkezik, vagy 15 éves korára nem rendel, szerzi meg azokat az alapkészségeket, melyekre szüksége lenne, amelyeket 10 év iskola alatt e, meg kellene, hogy szerezzen az olvasási készsége, matematikai tudása, stb. nem éri el ezt a szintet. Ez aggasztó. Itt láthatjuk az átlagot. Átlagot van itt egy benchmarkunk is. 2020-ig, azt mondjuk, hogy 2020-ig az ilyen diákok arányát csökkenteni kellene. A nem kielégítő készségekkel rendelkező diákok arányát csökkenteni kell. Például matematika esetében 22%-a ez az arány jelenleg. Ha megnézzük a társadalmi gazdasági hátterüket, a, hogy milyen családból származnak, kik a szülők, stb., akkor azt látjuk, hogy nagyon nagy a szórás nagyon nagy a különbség a jól teljesítő, jól teljesítők és a rosszul teljesítők között. És itt van az átlag, a legalacsonyabb társadalmi gazdasági háttérrel rendelkezők 36%-a nem szerzi meg azt az alaptudást, amelyet szeretnénk. Néhány tagállamban, hat tagállamban pontosan Az oldal bal, old, bal részén láthatjuk, hogy a 15 éven, a 15 évesek egy nagyon nagy aránya nem éri el ezt az alaptudást, nem szerzi meg az alapkészségeket. Az ezzel kapcsolatos következtetésünk az, hogy az oktatási szegénység nagyon erős és a társadalmunkban aránytalanul oszlik meg ez a különböző csoportok között, társadalmi-gazdasági általi csoportok között. Ha a kiadásokat nézzük, a kiadással kapcsolatos számokat, azt is láthatjuk, hogy aggasztó a tendencia. Nagyon sok tagállam megszólító intézkedéseket alkalmaz, csökkenti a költségvetést, és ez nem veszi figyelembe a diákok demográfiai képét az adott országban. A figyelőben nagyon gyakran használjuk ezt, ezt az ábrát. Négy negyedről van itt szó. Alapjában véve ez az ábra azt jelenti, hogy a diák populáció változik, horizontális, eh, horizontálisan és vertikálisan is a tengelyek mentén jelezzük a ö, már lezajlott, illetve a jövőben lezajló változásokat a diák populációban. Nézzük azt is, hogy hogyan változott a helyzet, ha egy ország a költségvetés csökkentette, illetve növelte. A jobb oldalon lévő országokban voltak költségvetési csökkentések, de ennek ellenére a diákpopuláció nő, ez nem egy jó kombináció. Persze mondhatjuk azt, hogy akkor az oktatás hatékonyabbá válhat, de nagyon nehéz az adatok alapján elmondani, hogy mi a hatékony. Azt látjuk, hogy a tagállamok csökkentik a költségvetésüket. What you would like to see. Here you have another itt egy másik ábra az iskolát korán elhagyókról az Európa 2020-as stratégiájának a mutatóit veszük itt figyelembe. Itt is van egy A, B, C és egy D kategória, és itt láthatjuk, hogy vannak olyanok, akik jól teljesítenek, vannak olyanok is, akik kevésbé. A D a D az a szint, amely amely a fölött van, mint amit én tehát a D a 10% fölötti, az általunk előirányzott szint fölötti. What we do in the monitor then is to go more into depth. A figyelő megvizsgálja azt, hogy kik is az iskolát korán elhagyók. jelentős a nemek közötti eltérés, a lányok jobban teljesítenek, mint fiúk, de attól is függ, hogy ki hol született. Az is, hogy belföldön, illetve külföldön születette valaki. Azok, akik külföldön születtek, de az országon belül élnek, azok esetében nagyobb ez az arány. Az az érdekes, amit meg is vizsgáltunk, hogy hogyan alakul ez az arány. Emlékeztetnék arra, hogy a 18-24 éves korosztályt vizsgáljuk itt. Ha valaki az iskola kötes korban érkezik egy országba, az ő esetében nagyon nagy lehet még a valószínűsége annak, hogy az iskolát korán elhagyja, viszont hogyha abban az országban hosszabb ideig él már, akkor csökken ez a kockázat, a belföldi lakosság helyzethez képest. Meg kell próbálni tenni valamit még az kötes korban. Szeretnék néhány dologra még rámutatni. A figyelő minőségi szempontból vizsgálja az adatokat, illetve a kutatást, és annak alapján megnézni azt, hogy mit tehetünk. A befogadás tekintetében azt nézzük meg, hogy az oktatás minőségén hogyan javíthatjuk. A tanárok, az oktatók létfontosságúak. Egy közelmúlt beli OECD felmérés azt mutatja, hogy a tanárok, az oktatók nincsenek felkészítve arra, hogy hogyan bánjanak az iskolát korán elhagyókkal, ezért van szükség több tréningre, hogy tudják, hogy például a kulturális sokféleséggel hogyan bánjanak az osztályban. illetve hogy oda tudjanak figyelni a gyerekek egyedi vagy különleges tanulási igényeire is. Nagyon kevés az olyan ország, ahol speciális stratégia van arra, hogy az oktatásban figyelembe vegyék az ilyen diákokat, akiknek különleges igényei lehetnek, vannak hogy aztán a diákok tovább mehessenek, és a félső oktatásban is tanuljanak. Ennyit a figyelőről, és most Michael az országokról fog még beszélni. Igen, köszönöm szépen. Nagyon röviden. Ország specifikus példák. A figyelőt angol nyelven írtuk meg, angol nyelven van meg az összefoglaló, de az ország adatok, az ország helyzetéről szóló leírás az adott ország nyelvén is megvan. Például Olaszországról, az Olaszországról szóló leírás olasz nyelven is hozzáférhető, Magyarországról szóló magyarul is. Van egy általános elemzésünk az iskolát elhagyókról, stb és emellett megnéztük az adott ország reformjait is. Mondok néhány példát. A befogadásra vonatkozóan közebbről vizsgáltuk azt, hogy Svédország mit tesz, hogy a hozzá érkező menekülteket, hiszen ez rendkívül aktuális, bár Svédországnak évek óta van erre vonatkozóan tevékenysége, de hogy most a hozzájuk érkező migránsokkal mit tesznek, vannak átmeneti osztályok, mit tesznek tanárképzés szempontjából. Leírjuk azt, hogy Svédországban meg jelenleg a legnagyobb kihívások, és hogy milyen politikát alkalmaznak. Elnézést kérek, itt viszont angol nyelven van meg a svéd oldal, és nem svéd nyelven. A minőség szempontjából azt néztük meg, hogy Olaszországban hogyan néz ki a rendszer. Elnök hogy tudni fogja, hogy van egy nagyon fontos projekt, egy ambiciózus projekt, miniszterelnök is elkötelezte magát emellett, de intenzív módon foglalkoznak már ezekkel a témákkal, jó ideje, iskolák autonomiája, tanárok értékelése, gyakorlaton alapuló oktatás. Franciaország esetében a relevanciát veszük figyelembe, Franciaország a felső oktatásban a digitális tanulást szeretné szorgalmazni. Azért ezt a három példát hoztuk, mert úgy gondoltuk, hogy ezek jó példák bizonyos projektekre, ezekről beszélni lehet. A tagállamok egymás között beszélnek erről, ha mondjuk Csehországban vagy Szlovákiában éppen a reform zajlik, akkor megvizsgálják azt, hogy például Olaszország mit tett, és esetleg ebből ihletet is meríthetnek. Remélem, hogy ez egy érdekes olvasmány az önök számára is, és képet kapnak arról, hogy az oktatási reformot hogyan lehetne előrevinni Európában. Ez mondjuk úgy, hogy étvágygerjesztő volt az önök számára, és köszönjük szépen, hogy ismertethettük ezt az anyagot itt. Thank you for... Köszönöm szépen. Köszönjük ezt az első tájékoztatót. Nagyon érdekes kérdéseket tettek fel, tettek fel nekünk. Ez a jelentés nagyon nagy érdeklődésre tart majd számot. Egyébként mi is dolgozunk egy hasonló típusú jelentésen, a 2020-as stratégiával kapcsolatban a TIK témán, és valóban ezek a legnagyobb kihívások jelenleg. És elképzelhető, hogy másfajta megközelítésre van szükség, ahogy ezt önök is mondták, úgyhogy nagyon nagyra értékeljük az önök munkáját. A szegénység, az oktatás és az egyre növekvő szociális különbségek kérdését mindenképpen meg kell beszélnünk, de ugyanígy, ugyan, ugyanide tartozik például az oktatás minősége. Krasznodevszki kolléga jelentése szól erről. Petra Kamerévert kért szót, parancsolj. Én herzlichen Dank. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy ismertették ezt a tényleg nagyon érdekes tanulmányt. Szeretnék valamire rákérdezni. Itt az egyik oldalon van egy kép, egy ábra, ott a foglalkoztatási rátát vizsgálják, és itt eltekintenek attól, hogy kinek milyen végzettsége van, és arra a következtetésre jutnak, hogy a középfokú végzettséggel 59,7%-os lesz a foglalkoztatási ráta. Megvizsgálták-e azt, hogy a foglalkozási ráta megváltozik-e az olyan országokban, ahol duális oktatási rendszer uralkodik, nyilván itt főleg Németországra és Ausztriára gondolok, Hát ez egy rendkívül átfogó, duális rendszer, iskolai és gyakorlati üzemi képzés is zajlik, de a foglalkoztatási ráta, bár nem rózsás, de azért mégis jobb, mint a dél-európai országok rátája. Meg kell állapítanunk, hogy ott a gyakorlati képzés főleg az iskolában zajlik, de mm, nem igazán összekapcsolva a tényleges gyakorlati képzéssel. Németországban és valószínűleg Ausztriában is úgy gondoljuk, hogy a mi rendszerünk annyira nagyszerű, hogy másoknak is át kellene ezt venni. Ez a duális rendszer, amelyet mi kifejlesztettünk, és amely lehet, hogy máshol is létezik, hozzájárulhat ahhoz, hogy a fiatalok foglalkoztathatósága még a nem magas végzettség esetén is erősíthető, azért, mert az oktatás maga olyan, hogy sokkal közelebb hozza a gyakorlati életet a diákhoz az oktatás során is. Tényleg így van ez? Azonban az országokban, ahol ilyen duális a rendszer, az alacsonyabb képzettségű személyek is nagyobb foglalkoztathatósági helyzetben vannak, jobb foglalkoztathatósági helyzetben vannak? Grazie. E- Köszönöm szépen. Krasznodeszki úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Ezeket az elképzeléseket, gondolatokat be fogjuk majd venni a mi jelentésünkbe. Két kérdésem lenne. Az első arra vonatkozik, hogy bizonyos tagállamok között nagyon nagyok a különbségek. Például a teljesítmények különbözősége. A hazám, Lengyelország mindig nagyon jó eredményt ér el, ér el Aztán vannak olyan országok, amelyek kulturális szempontból hasonlóak, történelmi szempontból is. Magyarországra gondolok, Magyarország nem teljesít jól. Hogyan lehet ezt megmagyarázni? Ezt el lehet képzelni, de mi az igazi megoldás? Vagy ott van Bulg- ha Bulgária lenne, Bulgáriával állítanánk szembe, persze ott nagyobb a kulturális különbség, de Magyarországgal kapcsolatban mi az igazi különbség? az oktatási rendszer, vagy más valami? Második kérdés. Ami a nemek kérdését illeti a nemi megoszlást. Általában arról szoktuk beszélni, hogy a nőknek milyen gondjai vannak a piacon, stb. stb. de az oktatásban egészen más a helyzet. Ott a, fiatal, a, a fiúk, a fiatal férfiak nem teljesítenek jól. de ez minden szinten megjelenik, például az egyetemeken is. A lányok sokkal jobban teljesítenek az egyetemeken is, mint a fiúk, erre is van statisztika. De nagyon nagyok a különbségek az országok között is. Vannak olyan országok, ahol a fiúk és lányok közötti különbség nem olyan nagy, Bulgária és más országok esetében. Nem tudom, hogy egyáltalán foglalkoznak -e ezzel a vizsgálatban. De mi a feltételezés? Hogy lehet ezt megmagyarázni? Az oktatási rendszer szervezésében keresendő a válasz? Annak a hatékonyságában, vagy más a válasz? A gazdasági helyzet? Miről van itt szó? Valaki más esetleg? Morgana úr. Köszönöm, igen, csak röviden. Nézzük az alapkérdést. Nagyon nehéz összehasonlítani olyan helyzeteket, ahol ugye egyrészt eh, nagy vállalatok eh, működnek, más esetekben pedig eh, kis KKV-k, hogyha mondjuk megnézzük a német és az osztrák helyzetet, akkor az olasz helyzetet ezt nehéz összehasonlítani. Jó lenne, hogyha az objektív adatokkal vetnénk össze a valós helyzetet. Arra lennék kíváncsi, hogy az elemzésükben ugye van egy párhuzam az oktatási vagy képzési szint között, e között, illetve azzal kapcsolatban, hogy mekkora az analfabetizmus, illetve hogy milyen szakmai karriert jár be az illető személy. Tehát a szintek szerint, az oktatási szint szerint változik az, hogy a karrierben milyen szintet ér el az ember, de nem egyértelmű ez a kapcsolat az biztos minél alacsonyabb képzési szintet ér el egy adott személy, annál kevésbé kvalifikált munkahelyeket tölthet be. Ami az analfabetizmus életé, tehát hogyha valaki elindul egy úton, de aztán nem tud, azt abba hagyja, de nem tud visszatérni a munkaerőpiacba például, itt ezzel kapcsolatban van-e valamilyen tanulmány? folytattak-e vizsgálatokat. Köszönöm, Maragall úr. Köszönöm, elnök asszony. Néhány gyors gondolat az első. Én meg vagyok győződve arról, hogy helyes az összes statisztika, az összes tanulmány. Alapvetően itt statisztikákat találunk, de mégis azt gondolom, hogy szenvedélyes hívei lehetünk ennek. Tehát a statisztikák, az önök statisztikái mindig megbízhatók. Nem tudom, hogy a tagállami statisztikák is ennyire megbízhatók-e, vagy egyáltalán össze lehet hasonlítani. Lehet, hogy önmagában mindegyik megbízható, és meg, megfelel a valóságnak, de lehet, hogy más mértékegységekkel dolgozunk. Mások a változók például. Nem tudom, mennyire lehet ezeket összehasonlítani. Úgyhogy újabb biztosítékok kellenek erre vonatkozva, hogy ez összehasonlítható. Nézzük az iskola elhagyás kérdését. Arra gondolok, hogy mi történik Spanyolországban, konkrétan Katalóniában. A tanulmány arra ad okot következtetni, hogy olyan jelzőszámokat is be kéne ide venni, amelyek a gazdasági aktivitásra utalnak. Tehát, hogy az adott országban milyen gazdasági aktivitás folyik. Amikor Spanyolország aktív volt, tehát gazdasági szempontból fejlődött, annak milyen hatása volt az iskola elhagyásra. Gyakorlatilag a vállalkozók, például az építkezési vállalkozók fogták kézen a fiatalokat az iskolából, és elvitték őket, hogy dolgozzanak számukra. Ezt is talán jelezni kéne. Ez drámai hatással volt Spanyolországra, illetve van még egy negatív van még egy negatív faktor, ez pedig az, hogy, milyen, hogy a bevándorlásnak milyen hatása volt mind, mindenre azok a fiatalok ugye elmentek a saját hazájukból, aztán Spanyolországba kerültek, de ott is elhagyták az oktatási rendszert. Tehát mondom, az oktatási rendszernek ezeket a különlegességeit is be kéne venni a statisztikákba, illetve a gazdasági helyzetre is gondolni kell. Morgano úr feltett egy kérdést, és Kamerévert asszony is nagyon indokolt megfigyelést tett, például az osztrák-német összehasonlításban. De ezeket a dolgokat, amiket ott megfigyelhetek, meg igazán lehet más országokkal összehasonlítani. A kérdés az, hogy hogyan lehet a különbségeket megjeleníteni, és hogyan lehet a képzés-oktatás munkahely relációjában valós összehasonlításokat tenni. Van még egy dolog, aminek semmi köze az önök jelentéséhez. Korábban beszéltünk arról az előző jelentés kapcsán, hogy Európában van Erasmus és van Bologna. De mindezt nem jelenik meg az általános iskolai oktatásban, illetve a középoktatásban. Itt PISA van. De engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a PISA nem európai eszköz. Ez egy világ világ színvonalú eszköz, tehát az egész világra vonatkozik. Én nem Szingapurral, vagy bármi mással szeretném magamat összehasonlítani, azt szeretném megnézni, hogy mi történik Spanyolországban, Portugáliában, Bulgáriában, vagy Svédországban. Szükség van egy ilyen eszközre, szükség lenne egy ilyen eszközre, de nincs meg ez. Úgyhogy szerintem itt még lehet munkálkodni. Nagy szükség lenne erre. kéne egy ugyanolyan hasznos eszköz, mint ez, amit az imént előállítottak. E- el, előállítottak. Ehhez gratulálok, köszönöm. Mm. Én is két kérdéssel élnék. Az első a következőképpen hangzik. Önök ugye azt mondták, hogy itt alapvetően fontos az, hogy a harmad szektor, illetve a, a felsőoktatási szektorból származó személyek ugyan többen kapnak munkát, de mégis nagyon gyakran olyan munkahelyeken dolgoznak, amelyekhez nincsen szükség felsőfokú végzettségre. Ugyanakkor nem passzol össze a, az oktatási képzési lehetőségek tárháza a munkahelyi igényekkel. Tehát mit lehet tenni annak érdekében, hogy a felsőfokú oktatás jobban bekapcsolódjon a munkaerő, vagy jobban hozzákapcsolódjon a munkaerőpiachoz, mert amikor a felsőfokú végzettségűeket nézzük Olaszországban, alacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya, és ez főként azért van, mert csak akadémiai jellegű oktatási lehetőségek vannak, és nem igazán kapcsolódik mindez a munka világához. Ami pedig a az iskola elhagyókat illeti, nagyon érdekes az, amire önök utalnak, a kettős szegénységre utalva. Az egyik az oktatási szegénység, valamint a szociális helyzet szempontjából is nagyon nagy lemaradásokat tapasztalhatunk, tehát itt egy kettő szakadék van, amivel meg kell küzdeni. Krasnovjeszki úr is elmondta, hogy a lányok kevésbé vannak jelen az iskola elhagyók között, és azok között is, akik, tehát, és, és többen tanulnak most már felsőfokú oktatási intézményben is. Van-e itt valamiféle probléma, ami strukturálisnak mondható? Nem hiszem, hogy ez az egyes rendszerekhez köthető, hanem inkább talán ahhoz, hogy a lányok jobban tanulnak, mert tudják, hogy a jövőben a munkájuk függettől. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank für die... Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a kérdéseket. Sok kérdést intéztek hozzám, megpróbálom röviden megválaszolni ezeket. Először is, amit Kamerefet asszony kérdezett a duális rendszerről, hát a válasz világos, minél magasabb szint az oktatás, annál könnyebben foglalkoztatható aztán később a személy. azok is, akik ha szakmai, de azok szakképzésben vesznek részt, de azok is, akik egyetemi képzésben is. A nem duális rendszerrel rendelkező országokban viszont nem ez a helyzet. Azok lesznek jobban foglalkoztathatóak, akik felsőoktatásban is részt vettek. Németország és Ausztria mellett Hollandiában is ez a helyzet a középfokú végzettséggel rendelkezők is könnyebben találhatnak munkát. A munkaerőpiaci helyzet is kihatással van, azonban ha megnézzük a különböző évek fejleményeit, akkor mondjuk 10-20 évet, akkor láthatjuk, hogy mikor van szükség a reformokra, és mikor nem. A középfokú oktatás minősége nagyon fontos. Ausztriában és Németországban vannak gondok, oktatási szegénységgel rendelkező személyeket elég nehéz integrálni a duális rendszerbe, és ez hátrányos helyzetet eredményez. Krasnodevski úr Lengyelországról és Magyarországról kérdezett. Lengyelország a 2000-es évek elején messze menő reformokat alkotott meg, és még ma is hasznot húznak ebből, és ha ezt összehasonlítjuk Magyarország helyzetével, ha megnézzük a mm, társadalmi, gazdasági hátteret, stb., akkor úgy tűnik, hogy ennek a jelentősége kisebb Lengyelországban, mint Magyarországon. Lengyelországban nagyon sok minden történt a 2000-es évek elején. Lengyelország nagyon jó a klasszikus kompetenciákban, ezek letesztelésében, matematika, írás-olvasás, stb. Ezeket nagyon jól tudja, viszont a tanárok továbbképzése terén még sok mindent, még mm, tehet valamit. Nemek esélyegyenlősége, elnök asszony is beszélt már erről. A férfiak, fiúk több problémával küzdenek, mint a nők, lányok. Ott a, a munkaerőpiac on viszont már teljesen más a helyzet, ott viszont már a nők vannak a hátrányosabb helyzetben, és ennek semmi köze az oktatási rendszerhez. A munkaerőpiacon a nők sikeressége másképp alakul, az oktatásban a nők a sikeresebbek. Általában azonban, amikor az oktatási rendszerről beszélünk, ha nagy problémával küzd valaki, akkor le, az többnyire férfi vagy fiú. Morgan úr, ha jól értettem a nevét, Morgan úr. Ha valaki elkezd dolgozni, akkor milyen lehetőségei lesznek a továbbtanulásra, a kollégája beszélt a spanyol helyzetről, Elmondták, elmondta, hogy sokan az építőiparban kezdve kell dolgozni, úgyhogy abba is hagyják az iskolát, de időközben az építőipar nagyon nagy gazdasági nehézségekkel kezdett küzdeni, így sokan utcára kerültek, és ezért próbál eh, Spanyolországban milyen új növekedési modellt kidolgozni, mert a korábbi modell hosszú távon nem volt tartható, fenntartható. Máragálcó úr a statisztikákról, az általunk alkalmazott statisztikákról kérdezett. Mi összehasonlítható statisztikákat és OECD adatokat veszünk figyelembe. OECD adatokat azért már a legtöbb tagállam eh, az OECD-nek is tagja az Eurostat és az OECD adatait, kiadványait használjuk fel. És ha vannak további tagállami adataink, akkor azokat is felhasználjuk. De főleg az európai statisztikai rendszerben lévő adatokat dolgozzuk fel. Elnök asszony, Koszta asszony kérdezett még a felsőoktatásban az, hogy a rendszerek nem illeszkednek egymáshoz. A főiskolát elvégzők aránya megugrott az elmúlt években. Egyébként Olaszországban alacsonyabb ez az arány, de általában véve a főiskolákon egyre többen tanulnak, csak a minőségen kellene javítani, mert úgy tűnik, hogy ez a fő probléma a tagállamokban. Yes, uh, thank you. I, I don't think really I want to. Igen, köszönöm. Azt, amit Michael elmondott, nem sokat tudom kiegészíteni. Ami a foglalkoztatási rátát illeti, ezt is figyelembe veszük azt is megnézzük, hogy szakképzésben részesült az adott személy, hiszen ez, megnézzük a nemeket is, mert ez is fontos. A felsőoktatásban résztvevők esetében, ha valaki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, az sokkal könnyebben találhat munkát, de a középiskolát végzők esetében is megugrott a szám, ami érdekes, ami a rendszerek összenem illőségével, illőségét illeti. A felsőoktatás sajátosságait kell itt megnézni. Beszéltek beszélt a spanyol képviselő ezzel kapcsolatos problémákról. Az iskolát korán elhagyók az Európai Unióban ezeknek a 60%-a vagy munkanélküli, vagy inaktív. 40%-a viszont foglalkoztatott, tehát dolgozik. De ez egy nagyon nagy probléma. Mi azt mondjuk, hogy próbálja mindenki végezni, próbáljon jobb képzésben részesülni, és akkor utána munkát szerezhet majd. Köszönöm. Elnézést, még valami. Az Eurostátnak dolgoztam nagyon sokáig, és gondosan elemezzük az adatforrásokat, közvetlenül dolgozunk az adatforrásokkal. Michael említette az OECD és az Eurostat anyagait, adatait, de emellett vannak más adatok is, amelyeket korrekt adatok, amelyeket megpróbálunk feldolgozni. Tudjuk, hogy mikor megbízható és mikor jelentős egy adat, és mikor nem, amikor az országokat hasonlítjuk össze egymással. Tehát ezekre a dolgokra nagyon odafigyelünk. Köszönöm. Thank you so much. Grazie davvero. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez a hozzájárulás, én szerintem ezzel mindenki egyetért itt, Valóban szükség van arra, hogy ilyen magas szintű, minőségi munkát végezzünk, és megbízható adatokra tudjuk alapozni a tanulmányainkat. Köszönjük szépen! A jelentésünk szempontjából is fontos lesz mindez, és számítunk az önökkel való együttműködésre. Köszönjük szépen az önök osztályának a jelenlétét. Most pedig akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Nagyon örülünk annak, hogy köszönhetjük <laughs> meeting. Allora, eh, abbiamo al direttore generale della DG Comunicazione della Commissione. A bizottság kommunikációs főigazgatóságának főigazgatóját. Nagyon örülünk annak, hogy eljött. Minden bizonyan emlékeznek arra, hogy ez egy fontos téma, az technológia az Európai Bizottság együtt kell működjön az Európai Parlament Kulturális Szakbizottságával ebben a kérdésben. Mi nagyon hasznosnak gondoltuk az eszmecserét. Most a parlament és a bizottság, a tanács együtt kell, hogy megfelelő információkkal rendelkezzenek a bizottság strat- kommunikációs stratégiájával kapcsolatban, a politikák, illetve a kommunikációval kapcsolatos projektek tekintetében. Itt még azt is ezt szeretném mondani, hogy most egy ilyen válság helyzetben, most ugye itt egy kulturális válságról is beszélünk, az információk minősége és az új információs alanyokkal kell felvegyük a kapcsolatot, azért is, mert ezt a témát már többször említettük, hiszen ez az Európai Uniós szempontból is fontos, és szerintem továbbra is szükség van ahhoz, arra, hogy a szociális médiával és más új szereplőkkel is felvegyük a kapcsolatot. Euronews a DigiConnect alá tartozik, és a Education and Culture val foglalkozó főigazgatóság pedig más televíziós műsorokkal foglalkozik, tehát számunkra nagyon fontos az, hogy ő milyen információkat fog ezzel kapcsolatban adni, és biztos, hogy lesznek olyan kollégák is, akik majd kérdéseket akarnak feltenni, hiszen ez a téma egyre inkább stratégiai fontosságú lesz. Nagyon örülök annak, hogy itt van a parlament és az Európai Bizottság is, és hogy közösen a tagállamokban is egy fontos munkát tudunk majd az EFSI-vel kapcsolatban végezni szerettük volna, hogyha a parlamentben is egyfajta körkörös gondolkodás indul be, tagállamok részéről is. Szeretnénk, hogyha a nemzeti szintű érintett felek és a parlamenti képviselők is részt vennének ebben a munkában. Tehát egy több irányú kommunikációról van itt szó, ez számunkra nagyon fontos, hiszen mi magunk is úgy gondoljuk, hogy kommunikációs alanyok vagyunk. Még egyszer köszönöm, hogy eljött, és meg is adom önnek a szót 10 percre. Thank you very much, uh, Madam President, honorable members. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt uh, képviselők, uh, nagyon köszönöm, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a támogatásért az elmúlt években. Még az én időm előtt is együttműködött a két intézmény. Ez az együttműködés nagyon fontos, a kommunikációs tevékenységek, azok a tevékenységek, melyeket a tárgyások során megcéloznak. Idén is, ősszel is, jelenlegi funkciómban ősz óta vagyok. Broader view on our cooperation, not only the budgetary process nem csak a költségvetési folyamatról szeretnék beszélni, hanem inkább mondanék néhány gondolatot arról, hogy mit teszünk, prioritásokról, eszközökről, és elmondom, hogy az együttműködés a két intézmény között hogyan erősíthető. Elnök asszony már beszélt a változásokról, most már nem foglalkozunk az Euronews finanszírozásával, és a Citizens Euro programmal sem szeretnénk az EAC és a Connect, valamint a Digi Home főigazgatóságokkal együttműködni, és másokkal is. Juncker elnök alatt a főtitkárság a jogi szolgálattal illetve az Európai Stratégiai Központtal együtt dolgozik egy közvetlen szolgálat. Tíz prioritásunk van, politikai prioritások, ezek a bizottság prioritásai, ezeket a parlament és a tanács is jóvá hagyta. Önökkel és az Európai Tanácssal állapodott meg ebben Juncker elnök, és erre ezekre a prioritásokra összpontosítunk. Elnök asszony már említette, hogy vannak befektetési prioritások, Európában kell befektetni, növekedést kell elérni, munkahelyeket kell teremteni. Ez a mindenek fölött álló cél. Gyakran azt halljuk, hogy ez egy politikai bizottság, inkább az Európai Bizottság olyan kérdésekre összpontosítunk, amelyek fontosak Európa a gazdaság számára, és amelyek konkrét eredményeket hoznak az állampolgáraink számára is. Az állampolgárokkal kell újra felvennünk a kapcsolatot, a, sokkal világosabban kell és erőteljesebben kommunikálnunk az állampolgárok felé ezeket a prioritásokat. El kell mondanom, hogy a szóvivői szolgálatot, mely a főigazgatóságunk része megreformáltuk, az elnökkel közvetlenül dolgoznak. Tehát nem az van, hogy minden biztosnak megvan külön egy szóvivője, a szóvivő a bizottság és az elnök szóvivője, közösen hatékonyabbak vagyunk, mert voltak ilyen átszervezések. Én úgy érzem, hogy nagyon jól működik ez a bizottságban. Amikor azt mondjuk, hogy az állampolgárokkal kell szorosabbra fűznünk a kapcsolatot, ezt végül is önök a választókerületükben minden nap hallják, és ez a közös bennünk és a parlamentben. Csak nem naponta emlékezünk kell arra, hogy honnan származik az európai projekt Holnak a gyökerei? Hogy indult és hogyan bővült az elmúlt években? És az alapértékekhez kell visszatérnünk. Ezek a szerződésekben és az alapjogi kartában is szerepelnek. És itt kerül képbe a kommunikáció. Hogyan lehet mindezt elmondani az állampolgároknak? Juncker elnök a mandátum elején a bizottság tagjait arra kérte, hogy látogassanak gyakrabban tagállamokba. Menjenek el tagállamokba, találkozzanak az állampolgárokkal, legyenek aktívabbak. És ez számít, változik a helyzet, a bizottság egyre többször látogat el a helyszínre, nem mindenki csak a saját hazájába, hanem mindenhová Európa szerte, különböző régiókba elutaznak. Ebből kell tökét kovácsolnunk, meg kell ragadnunk a lehetőségeket, hogy a bizottság, a biztosok kapcsolatot ápoljanak az állampolgárokkal. Együttműködésben a parlamenttel. Néhány héttel ezelőtt elnökasszony egy különleges ülésen vett részt McInnes és Ginán biztosokkal, illetve Katajnán alelnökkel megbeszélték ezen az ülésen azt, hogy a beruházási terv kommunikáció hogyan bonyolodjon. Ez az Európai Unió egyik fő prioritása, a parlamenté is. A mi célunk pedig az, hogy a parlamenttel párbeszédet folytassunk, és hogy meghívjuk a parlament képviselőit eseményeinkre, az állampolgársági párbeszédeinkre. De hát valós együttműködés hajthatunk végre a két intézmény között a mandátum során. Az európai állampolgárok párbeszéde sikeres volt idén, mostanáig 55 rendezvényünk volt, ezt közvetítették is néhány nemzeti tagállami tévé is. Ott voltunk a Milanoi Expo megnyitásán, Schulz elnök, valamint Mogherini főképviselő asszony is jelen voltak ezen, és emellett voltak más párbeszédre alkalmat adó események is, ahol részt vettünk közösen. Talán emlékeznek arra is, hogy Juncker elnök két héttel ezelőtt egy párbeszédben vett rész, közvetlenül a párizsi terrortámadások után, amikor Brüsszelben megerősítették, a, felemelték a riasztási szintet. Valamit szeretnék még megemlíteni. Megemlíteném a Back to School kezdeményezést, vissza az iskolába kezdeményezést, ez egy hajó kezdeményezés, a bizottság, a parlament, más intézmények hivatalnokai is részt vettek ebben, ellátogattak hajdani iskoláikba, csak nem 6000 diákot látott látogattak meg, Marinov úr is részt vett ebben. Bátorítok mindenkit arra, hogy látogasson el régi iskolájába, vagy valamelyik iskolába, a kerületben. Emellett vannak még a kulturális eh, rendezvények is. A parlamenti összekötő irodákkal az Európa házakban különböző magas szintű kulturális rendezvények vannak a tagállamokban. Említettem a képviseleteket is, erről nem szeretnék túl sokat beszélni, de a parlament számára a kulcspartner vagyunk. A képviseleteinket az a feladattal láttuk el, hogy ápoljanak szoros kapcsolatot a parlamenti összekötő irodákkal. Elnök asszony is utalt az új médiumokra, a közösségi médiumokra, ez közös projekt, és már mutatkoznak is az első eredmények, remélhetőleg még többet fogunk tudni tenni együtt. Röviden még a beruházáshoz szóló kommunikációs ülést követően eh, mit tervezünk még? az EMU jövőjéről és más eh, fontos kérdésekről eh, beszélgetünk, hogy hogyan lehetne közösen kommunikációs tevékenységeket megalkotni. Elnök asszony, ez az első beszélgetés azt mutatja, hogy nagyon sok bennünk a közös, sok mindent tehetünk közösen, többet is, mint mostanáig, mindenki a saját szerepére összpontosít. Nem kell hivatalos megállapodásra megállapodást megalkotni ezzel kapcsolatban. A lényeg az, hogy ott legyünk, jelen legyünk a tagállamokban, és számítok az önök együttműködésére arra, hogy aktívak lesznek velünk együtt a különböző tagállami rendezvényeken. Köszönöm, Állak asszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a magyarázatot. Tudom, hogy a parlamenti képviselők egyre inkább megismerik az ön kezdeményezését, és ez igaz a tagállami képviselőkre is. Először a kollégák tehetnek fel kérdéseket. Köszönöm a kollégáknak, hogy itt vannak. Sojdrova asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nos, a bizottság képviselő, illetve a parlament közi, közötti együttműködés igenis működik. A cseh köztársaságban például számos közös eseményre, közös szervezésű eseményre kerül sor, mégpedig elég rendszeresen. Nos, úgy vélem, hogy az egyik prioritásnak annak kéne lenni, hogy a Lux filmdíjat közösé tenni az Európai Parlament és az Európai Bizottság. Tehát ezt közös díjként is lehetne kommunikálni, illetve átadni. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valamiféle fejlemény, ez valóban így lesz? Szeretnénk, hogyha az Európai Parlament ez után is fontos szerepet játszana a Lux ban hiszen a mi kommunikációknak ez nagyon fontos része. Köszönöm. Más valaki esetleg? Sabine. Először is köszönöm szépen, hogy eljött ma hozzánk, és hogy bepillantást engedett a kommunikációjukkal kapcsolatos tevékenységeikbe. Az a benyomásom, és erről beszélünk itt már néhány éve, tehát az a benyomásom, hogy sok jó gondolat van, de nem érik el ezek a gondolatok a lakosságot teljes mértékben. Úgyhogy ne csak azon gondolkozunk el, hogy az Európa irodákban hogyan lehet a kommunikációt erősíteni, a igen, alapértékek, stb. az rendben van, de nézzük meg az állampolgárok normális hétköznapi életét. Nézzük meg azt, hogy mi az, amiről nem cikkeznek az újságok, a tévék. Különböző dolgokról beszélhetünk, és megpróbálhatjuk úgy elérni az állampolgárokat, hogy elérjük azokat is, akiket nem érdekel ez egy stratégiára van szükség, hogy kulturális, hát jó, a kulturális rendezvények szépek, jó ez, de azért ezzel a nagy nagy körben nem érem el a lakosságot, csak egy konkrét csoportot. Az, amit minden nap teszünk, azt kellene valahogy közelebb vinnünk az állampolgárhoz. Ez lenne jó. Ha most arra gondolok, hogy mit tettünk Németországban, iskolákban. Volt olyan is, volt olyan rendezvény, amelyet a szünetek első hetében szerveztek meg, de hát ha nem gondolnak arra, hogy például az mikor van, az, amit mi itt kigondolunk, azt valahogy el kell jutatnunk az állampolgárokhoz. Vannak olyanok, akiket érdekel Európa, és tudják, hogy hová kell fordulniuk. De mi a helyzet azokkal, akiket nem érdekel, azokat hogyan tehetném érdekeltebbé? Köszönöm, Szabina. Más valaki esetleg? Klazdödeszki úr, parancsoljon. Hasonló kérdésem lenne nekem is. Azt gondolom, hogy mindenkinek az a benyomása, hogy nagy, az, e- nagy a különbség a bizottság erőfeszítései, hogy elérjék a polgárokat, és a között, hogy az európaiak nem igazán tudják, hogy mi az Unió, mit csinálunk itt egyáltalán az Európai Parlamentben, még a funkcióink. Az átlag polgár ezt nem tudja. Nagy gondot jelent az is, és kérdezném, hogy mit kíván ezzel kapcsolatban tenni. Tehát nagy gond az is, hogy nagyon sok olyan európai polgár van, aki nagyon szkeptikus az unióval kapcsolatban. Utalnék a franciaországi regionális választásokra, de nem csak erre. Néha az a benyomásom, hogy még itt is, a parlamentben is az árnyék jelentéstevőket, a Front Nacionalis árnyékjelentéstevőket meg se hívjuk az jelentéstevői ülésre. Tényleg ez a legjobb módja annak, hogy a különböző véleményeket egyszerre kezeljük? És aztán ott van a lakosság is. Van ahhoz bátorságunk, hogy megszólítsák az EU-szkeptikus lakost is? Néha lehet, hogy ezek az emberek is szeretnének valakivel találkozni a bizottságtól, vagy Juncker úrral, lehet, hogy feltennének kérdéseket a LuxLeaksről, vagy másról. De nincs esélyük sem arra, hogy hogy egy igazi politikai vitába kezdjenek a bizottsággal, vagy bizottság képviselőjével, vagy más európai intézmény képviselőjével. Köszönöm. Maragall úr parancsoljon. Elnök azt nem kívántam hozzászólni, mert a két utolsó hozzászólás viszont a két utolsó hozzászólás ösztönzött erre. elég rossz indulatúak ezek. A Költségvetési Bizottságban dolgozom, ott látom a bizottság és a parlament kapcsolatát. Ott azt látom, hogy a, azt kell ellenőriznünk, hogy a tagállamok rendszeresen megpróbáljuk a lehető legalacsonyabbra csökkenteni azt, amit az Európai Uniónak adnak, viszont maximalizálni azt, amit az Európai Uniótól kapnak. Néhány ország ezt már, ezt már túlzásba viszi, addig-addig, hogy amikor pozitívan jelenik meg az EU, EU akkor ezt eltitkolják, viszont amikor negatívan jelenik meg, azt felnagyítják. Miután ön a kommunikációs főigazgatóság vezetője, nyilván nem egyszerű a feladata, de itt egy egyértelmű ellentmondásról van szó. Az Európai Unió nem tudja a lakosok szintjén, vagy a, a lakosok számára elmondani azt, hogy mi számukra miért érdekes az, miért jó az, hogy létezik az EU, mi az értelme ennek az ő életükbe. Nem tudom, hogy itt nem arról van ez szó, hogy bizonyos tagállamoknak van egyfajta irányultsága. Nos, például az adó elkerülésben, vagy a tagállamok olyan típusú fellépésében, hogy adó kedvezményt adnak a nagy vállalatoknak. Nos, ebben a kérdésben milyen az európai kommunikáció? Sokszor a nagy kudarcokat jobban, arra jobban a figyelnek, hogy a nagy kudarcokat elfedjék, mint hogy a közértekről beszéljenek. Például ez is magyarázhatja az, hogy azt, hogy hogyan alakultak ki ezek az eredmények tegnap Franciaországban. Lehet, hogy az Európai Unió politikájának következménye ez, például, hogy a válságra hogyan reagáltunk. Lehet, hogy az Európa ellenesség vagy az euroszkepticizmus innen ered. De az Európai Unió nem eléggé mondja azt ki magáról, hogy ki is ő. Tehát nincs saját magáról politikája az Európai Uniónak. Ez nem ugyanaz, mint hogyha beszélnénk arról, hogy ilyen és olyan programjaink vagy konkrét eseményeink vannak. Köszönöm Morganó kolléga, és utána lezárjuk a kérdéseket, mert sok időnk már nincs. Nekem is az volt a gondolatom, hogy elmondok néhány vélekedésemet, de aztán végül is a kollégák már ezt megtették helyettem, egy kicsit olyan, mintha az Európai Unió továbbra se lenne ismert, mint hogyha árnyék lenne rajtunk, mert az információs hadjárat mindig a nemzeti adatokra vonatkozik, tehát mint hogyha elfednék egy kicsit, hogy mi történik uniós szinten. Ezen kívül fontos az is, hogy egy nagy része a parlamenti, az európai, illetve a nemzeti parlamenti tevékenységnek nem más, mint az európai jogszabályok nemzeti jogba való átültetése. Hogyha a kommunikációs területen nem teszünk valamit annak érdekében, hogy az állampolgárok is lássák, hogy éppen itt miről folyik a vita, és ennek milyen pozitív vagy negatív hatása lesz az emberek életére, mi az, amiről itt valójában szó van. Na, nos, ha ezt nem tesszük meg, akkor valószínűleg az emberek csak egyszerűen majd tudomásul veszik, hogy valamilyen döntés született a fejük fölött, és nem, fognak, nem fogják azt érezni, hogy bármi közük van ehhez a rendszerhez, pedig erre szükség lenne, mert az unió egyik alappillére a szabadság gondolata. Megjár nekem is lenne néhány kérdésem. Stratégiai jellegű kérdésről van szó. Az első. A bizottsági közleménynek a lényege az az, hogy az uniós szerződések vizibilitását biztosítsa, az Európai Unió mint olyan megjelenését, és ugyanakkor nagyon fontos lenne azt is látni, hogy pontos milyen, pontosan milyen imázsa is van az Európai Uniónak, ehhez kampányokra van szükséges eszközökre. Tehát milyen prioritásokat tűztünk ki magunknak, azon kívül, hogy a, a programok hogyan néznek ki. Ezeket alapvetően jól kommunikálta a Juncker Bizottság, de itt azért mégiscsak valamiféle sokkal mélyebb kérdés vetődik fel, arról az egész unió szükségességéről van szó, ezt kérdőjelezik meg egyre inkább, annak ellenére, hogy 75%-a már a jogszabályoknak európai szintről jön, és azt ültetik át a nemzeti jogszabályokba, ugyanakkor többen azt próbálják elhitetni, elhitetni hogy Európának nincsen hatása szinte semmire. Mit tesz majd a következő hetekben a bizottság? Vannak-e konkrét kampánytervek, például az új generációk, vagy pedig lehet, hogy bizonyos célcsoportokat kellene külön meghatározni, és neki kellene célzott üzeneteket küldeni. Ugye nagyon érdekes szerintem az a kampány gondolat is, hogy miután ugye itt Európát, mint olyat, mint jogalkotót kérdőjelezik meg, akkor folyt kampányoljunk azzal, hogy mennyibe kerülne, hogyha nem lenne Európa. Harmadsorban pedig a DigiCom-mal kapcsolatban van-e változás az elmúlt évekhez kap, képest? és a parlamenti képviselők bevonása valóban javul nemzeti szinten, a nemzeti parlamentekben, de azért ne felejtsük el azt, hogy amikor a különböző tagállamokba ellátogattak a biztosok, akkor ott voltak a kormányképviselők, de a, nem a, de a parlamenti képviselők nem. Tehát ez fontos lenne, próbáljuk meg a bizottság, a Digicom és az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament illetékes szakbizottságai jobban el kell, hogy ismerjék a munka megosztását a parlamenti képviselőkkel. Meg kell szerintem a legfontosabb erősségeinket és a negatív pontokat is határoznunk, milyen eszközökkel él az Európai Bizottság, DigiCom. Tudom, hogy ezek nagyon bonyolult kérdések, de mégiscsak a lényegre kérdezek rá. thank you very much, dear members. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm tisztelt képviselők. Próbálok a tőlem tehető a lehető legjobban válaszolni. Először is Sajdorova asszonynak a Lux filmdíjjal kapcsolatban, hogy ez közös európai kezdeményezés legyen, a legrosszabb válasz, bürokrata válasz azért, hogy ez nem az én tárcámhoz tartozik, eh, hanem máshoz. Hát sajnos ezt kell mondjam, a dj hoz tartozik ez, tehát az EL főigazgatóság sajnos nem tudok válaszolni, de majd megkeresem a kollégáimat. Eh, nekem nincs mandátumot, hogy erre, mandátumom, hogy erre válaszoljak. Egyébként Prágában tényleg nagyon az együttműködés, illetve a Digi Connect-ben is valóban. a asszony. Kérdése? Hát egy nagyon alapvető kérdést tett föl. Én nagyon röviden, 10 percben vázoltam fel azt, hogy mivel foglalkozunk, Egyébként a régiókban ott vannak az európai információs képviselőink, ezek nem bizottsági képviselők, Europe Direct-ről beszélek, ők nem bizottsági képviselők, vagy bizottság aki alkalmazottak, de az a feladatuk, hogy nap mint nap fölvegyék a kapcsolatot a lakossággal, az európaiakkal, 700 ilyen Europe Direct pont van, nagyon jól működő rendszer. Nos, nem sikerül az üzenetet továbbítanunk? Nem tudjuk ezt eljutatni? Értem én, hogy egyfajta frusztrációt él meg. Mi a bizottság részéről azt csináljuk, hogy egy kiváló javaslatot teszünk, tegyük fel, hogy ezt a parlament elfogadja, a tanács is, a nehézség általában az, hogy a polgárok össze vannak keveredve, össze vannak zavar, zavarodva. Erről nem döntöttek még? Hiszen a bizottság ezt bejelentette egyszer, mint javaslat. Az elnök vagy az alelnök erről már tett egy sajtónyilatkozatot. Akkor most hogy jön ide azt, hogy ezt módosítják? Tehát az intézmény közi kommunikáció zavarja össze a polgárokat, Ezt korábbi tiszt, be, korábban betöltött tisztségeim kapcsán is így éreztem. Krasznodevszki úr, euroszkeptikusok témája. Nem félünk mi a szkeptikusoktól. Szeretnénk velük beszélgetni. Hogyha hajlandóak velünk vitatkozni, akkor tényalapú beszélgetést folytathatunk a prioritásokról, a szakpolitikákról. A világ nem fehér és felekete, ezt a polgárok is tudják, és ez komoly kihívás mindannyiunk számára, a bizottság és a parlament számára is. De figyeljünk oda a tagállamok feladatára is. A parlament, a tanács és a bizottság dönt együtt arról, ami Brüsszelben történik, és ebben bizony benne vannak a demokratikusan megválasztott parlamentek és kormányok a tagállamokban sokszor hallom azt, hogy a tagállamok azt mondják, mi ezt és ezt szerettük volna, de Brüsszel másként döntött. Ezt a problémát közösen kell megoldani. Maragall úr felvetése adóelkerülés témában. Nem kerültük a témát. Szerintem a bizottság nagyon gyorsan előállt egy egészen konkrét adócsomaggal, ezt még kommunikáltuk is, úgyhogy itt nem tudok egyetérteni önnel. Abban viszont egyetértek, hogy vannak olyan szakpolitikák, ahol megkettőzött energiával kell elmagyarázni a lakosságnak, hogy ezek mit jelentenek, milyen hatásuk lesz rájuk, és ezzel utalnék arra is, amit Morgana úr mondott. Sokszor a nyelvezetünk, vagy elnökasszonynak válaszolva, sokszor a nyelvezetünkkel van a baj. Itt javaslatokat javaslatokat fogalmazunk meg, elég gyenge angolsággal vagy franciásággal, ezt lefordítják egy tagállami nyelvre, kommunikálunk, és sokszor rövidítésekkel van teletűzdelve ez a szöveg, terminus technikusokkal, és bizony, még sokszor az újságírók vagy a brüsszeli tudósítók sem tudják, nem értik ezt, tehát számunkra is komoly kihívás, hogy ezt megoldjuk. Jó lenne, hogyha a bizottság is az emberek nyelvén beszélne, hogy ne csupán technokrata nyelvezetet használjunk, hanem valóban érzelmeket is kifejezünk például. Elnök asszony, a fiatalokkal kapcsolatban tett fel egy kérdés. Létezik a Back to School program, a tanárokat is tudjuk támogatni európai tanulmányokat is támogatunk. A biztosok különböző egyetemekre látogatnak el, amikor a tagállamokba mennek, tehát próbálkozunk, de nyilvánvaló ez nem elég. El kell gondolkodni azon, mit lehet még tenni. Vagy ott van a média is, igen. Ott van például a roaming, adat roaming, a Twitterrel és a Facebookkal kapcsolatban, is szerintem elég jó az eredmény, konkrétumról van végre szó, valószínűleg a fiatalok úgy érzékelik, hogy ebben nekik is részük volt. Nagy kommunikációs erőfeszítést tettünk, és szerintem jó eredmény született. Költségvetésünk. A költségvetésünket nem, tud, nem kurtított, kurtították meg, csupán akkor lát, láthat ez így, vagy akkor gondolhatjuk ezt, hogyha figyelembe veszük, hogy két programokat is elvesztettük. Jövőre például emelkedik is a költségvetésünk, és lesz egy kommunikációs költségvetés, ami nem plusz pénz, hanem arról van szó, hogy más főigazgatóságok túl jutott hozzánk ez a ez, jutottak hozzánk ezek az alapok, például, hogy a prioritásokról kommunikáljunk. A szinergiákra van szükség, Morgánó úr, Ferhelyen asszony is utalt erre, tehát valami nagyobb dolgot kell közösen megvalósítani. A pénz segít, de valójában politikai akaratra és elkötelezettségre, elszántságra van szükség. És ha ez megvan, akkor azt hiszem, hogy eredményesek lehetünk. Köszönöm. Future and that we count on. Majd együttműködésünket folytatjuk a jövőben is, és számítunk önökre, az önök főigazgatósága és a parlament közötti együttműködésre. Mert számunkra a parlamenti kulturális szakbizottság számára nagyon fontos ez. Köszönöm szépen. Allora. Also, ah, eh, ora, eh... Most pedig elköszönünk a bizottsági kollégáktól, de még azelőtt eh, elmondanám, hogy eh, január 11-én hétfőn fogunk találkozni 15 és 18 óra 30 között, miután ez a mostani az utolsó karácsony előtti eh, találkozónk, ezért szeretnék mindenkinek boldog karácsonyt kívánni, a kollégáknak, családoknak, mindenkinek, természetesen itt a titkárság részéről is, és mindenkinek, aki itt van a teremben. Nagy munkát végeztünk ebben az évben, köszönöm szépen, hogy olyan elkötelezettek voltak. Én szerintem hozzá tudtunk járulni jelentős mértékben az összes témához, amivel foglalkoztunk, és a mai napon úgy zárhatjuk ezt az évet, hogy meg vagyunk róla győződve, hogy fontos befektetni a kultúrába és az oktatásba, nem csak a mi javaslataink miatt, hanem azért, mert szükség van erre. Az új generációkkal foglalkozni kell. Biztos vagyok benne, hogy a következő évben is kemény munka vár majd ránk, tehát még egyszer boldog karácsonyt és új évet! kívánok mindenkinek. A koordinátoroktól pedig azt kérem, hogy maradjanak itt. Ki deve lasciare l'aula lo fa presto e le... Kérem, hogy mindenki hagyja el a termet, aki nem illetékes, amennyiben ezt megteszik, akkor azonnal meg tudjuk kezdeni a munkát. Egy kicsit késésben vagyunk. 7 perc késésben. Ez azért nem olyan vészes. Három túlélő koordinátor van itt? Five. Okay. Five coordinators and uh, I was...